Jó reggelt kívánok mindenkinek a ma délelőtti ülésen. A devével kezdünk, hiszen szavazunk egy közös témában. 21 nyelven van tolmácsolás, és elektronikus módon kiküldtük a rendet és az anyagokat, az ülést pedig közvetítjük. Sok szeretettel köszöntök tehát mindenkit a szavazásra. Remélem mindenki elhozta a szavazókártyáját. Akkor kezdjük 91-es módosítással mellette. 91 ellene. Tartózkodás. Jó, akkor ellenőrizzük is rögtön elektronikusan. It happens sometimes. So, the vote is closed. Lezárom a szavazást. Ki beszél? kérdezi az elnök. Mikrofon nélküli hozzászólást hallottunk. Meissner asszony mellette van, vagy ellene? kérdezi az elnök. Elutasítva. Akkor következik a 92-es mellette. Ellene? Tartózkodás. Ellenőrizzük ezt is. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik az egyes kompromisszum mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 98-as módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 100-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 101 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 102 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 107-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 112 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 113 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 118 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 100, 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 121 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 122 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 123 mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 124 mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. 137 mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. 138 mellette ellene, tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 139 mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 140, két részben első rész mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk második rész mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük, jó? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 141 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 142 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 145 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 146 mellette. Ellene. Tart ellenőrizzük a 146-ost. Megnyitom a szavazást. Ájúszó asszonyt köszöntjük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kilences kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenegyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 162 részben első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 25-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 167 két részben első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 168 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 169 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 170 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 171 mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Vagyis csekk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 178 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 179 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 14 kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 185 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 202 nem, okafogyott. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 193 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 192 két részben első rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 200-as következik Két részben. Az első részhez van egy szóbeli módosítást, ezt megkapták az anyagban. Ellenzi-e valaki ezt a szóbeli módosítást? Nem? Jó. Akkor a szóbeli módosítással szavazunk mellette. Első rész szóbeli módosítással. Mikrofon nélküli hozzászólás. Részenkénti szavazás, mondja az elnök két részben az első részhez tartozik egy szóbeli módosítás, és hogyha senki nem ellenzi ezt a szóbeli módosítást, akkor a szóbeli módosítással együtt szavazunk erről. Ezt kitámogatja, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most a második rész mellette. Ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, a második részről szavazunk. Lezárom a szavazást, Elutasítottuk. Akkor a 201-ről szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 203 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 204 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 205 mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 216 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 217 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 218 mellette, ellene tartózkodás, elutasítva. 219 mellette, ellene tartózkodás, elutasítva. 221 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 222 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 224 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 223 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 225 mellette, ellene tartózkodás elfogadtó 226 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 227 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 228 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, 229 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hol tartunk? 230. Bocsánat, kicsit gyorsan haladtunk, 230 mellette, el, mellette, ellene. Ellenőrz, ellenőrizni szeretnék a 229-es, 229-ről. Megnyitom a szavazást. 229. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, és akkor most jön a 230 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 231 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 239 két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 241 mellette ellene ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 248 mellette ellene tartózkodás elutasítva 2, 58 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, 258. Lezárom a szavazást, elfogadtuk, 260 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 249 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 22-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 263 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 251 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 256 mellette, ellene tartózkodás, elutasítva 259 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 26-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 264 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 27-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 273 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 274 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 275 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 276 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 277 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 278 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, és most átadom a DEVE elnökének. Kettes modosítás mellette, ellene, tartózkodás, e, elfogadtuk. Tízes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Eight. Or falls. 8-as, ez okafogyott, akkor 3-tól 7-ig mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 4, nem 9 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-12 egyforma mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13 mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük. 13-asról megítom a szavazást. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. 14 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 15 mellette, ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 15-öst, megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást, elfogadtuk. 16 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 18 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 17 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 21 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 22 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 22-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezártam a szavazást, elfogadtuk. 23 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 24 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 27 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 28 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitottam a szavazást. Mindenki szavazott, lezártam, elfogadtuk. 29 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 28-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Részenként szavazunk 44-ről első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás, azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Elutasítottuk nagyon szorosan. 31 kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 49-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 52 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 53 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 54 két részben szavazunk első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk második része mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük, tehát az 54-es második eh, részéről szavazunk. Lezártam a szavazást, igen, elfogadtuk. 55 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. 55-ösről megnyitom a szavazást. Lezártam, elfogadtuk igen, nagyon segít, hogyha jelzik a frakciók. 56 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 32-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 35 es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 61 mellette, ellene tartózkodás, azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük. 61-ről megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezártam. Elfogadtuk. Részenként szavazunk 66-ról első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. 66 első részéről szavazunk elektronikusan. Mindenki szavazott. Lezártam elfogadtuk 30-29 arányban. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 33-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 65 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 65-ös, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezártam, elutasítottuk. 34-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 69 két részben szavazunk első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a második részt, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezártam, elfogadtuk. 70-es mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük, megint a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk 28-30 arányban. 37-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 75 mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 75-öst, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 76-os mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 80-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 81 mellette, ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 81-est, megnyitom a szavazást. Azt hiszem elutasítottuk. Lezártam igen, elutasítottuk, 28-31 arányban, 82 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 36-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Az utolsó oldal következik, 87 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 88 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük, ellenőrizzük a 88-ast, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 89 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 89-est, megnyitom a szavazást, azt hiszem ugyanaz a többség lesz. Lezártam a szavazást. Elutasítottuk, nem ugyanaz a többség. Végül szavazzunk eh, a eh, módosított eh, jelentés tervezetről név szerint. Mindenki szavazott. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk 57 igen, egy nem, szavazattal egy tartózkodással. Gratulálok az előadóknak. Köszönöm a körzetvédelmi Szakbizottságnak az együttműködés Lehet, hogy ez volt az utolsó együttes ülésünk. Még fogunk szavazni, de 10 órakor kezdődik majd a szavazás. Persze, ha akarják, akkor most is elkezdhetjük, hogyha az MB frakciói szeretnék előrehozni a szavazást, tehát nem tízkor szavaznánk, hanem most, akkor ezt megtehetjük. Jó, akkor két percet adjunk a devés kollégáknak, hogy kimenjenek, és utána maradjanak az MB-sek, és szavazunk. Um, okay, so uh, the good news is we have only two votes. A jó hír az, hogy csak két témában kell szavaznunk elektronikusan.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 So I'm asking you again, are there objections to take the... Akkor kérdezem, hogy ellenzi -e valaki, hogy most szavazzunk. Kérdezem a frakciókat. Azt mondták nekem, hogy nincs ebben semmi ellentmondás, de hát ahogy akarják. Rendben lesz? Szavazunk? Jó, a frakciók többsége azt mondja, hogy szavazhatunk. Akkor az első nincs szavazó lista, mert nincsenek politikai tanácsadók. Viszont az első jelentésnél itt van az árnyék előadó. Figyeljenek az árnyék előadóra, vagy a koordinátorra, hát annak függvényben, hogy melyikük van jelen. Dani asszony, rendben van minden? Elégedett az eljárással? Fog szavazni? Jó, akkor szavazzunk az intézményközi tárgyalások eredménye széndiokszid kibocsátások az új nehéz gépjárművekkel kapcsolatban. Elektronikusan szavazunk. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. A másik pedig megint csak idegenes megállapodás, intézményközi megállapodások eredményeként. Ennek a tárgya tiszta és energiahatékony közötti járművek használatának előmozdítása. Elektronikusan szavazunk, nyitom a szavazást. Lezártam a szavazást, elfogadtuk. Ez ennyi volt a szavazás, nagyon köszönöm. Akkor tízkor találkozunk az Európai Számvevőszék képviselőjével, majd a gépjárműk károsanyag kibocsátásáról fogunk eszmét cserélni.